So, vielen Dank. Köszönjük szépen. Köszönöm. Angolul, franciául, németül. Kedves kollégák, megnyitom az ülést az elnökök értekezletét, amelyet ma megnyitottunk a ház minden képviselője számára. Szeretnék a néppártnak köszönetet mondani, azért, hogy a frakciós üléstermet tulajdonképpen ö, ö, rendelkezésünkre bocsátották, mint backup, és itt Merkel asszony különösen otthon fogja magát érezni. Köszöntöm Angela Merkel német kancellárasszonyt, aki aki volt olyan kedves, hogy hogy eljön ma hozzánk is, részt vesz az elnökök értekezletén rendezett eszmecserén. Következőt javasolnám, kedves kollégák. Merkel asszony egy rövid expozém után szót fog kapni, majd a frakciók vezetőinek fogok szót adni, majd a frakciók által kijelölt képviselők kapnak szót és el fogom mondani a felszólalási időt is. És kérném azért azt is, hogy tartsák be a felszólalási időt, mert a kancellárasszonynak innen majd el kell utazni egy nagyon fontos találkozóra Londonba. Merkel asszony látta, hogy pont azért, mert nem a plenáris ülésteremben ülünk, nem frakciók szerint elrendezve ülünk, e, eléggé rendezetlenül, mert most meglep az, hogy a baloldalról kapta a legnagyobb tapsot, ez tényleg meglepő, de hát lehet, hogy ez is jelzi az, hogy mekkora sikere lesz a beszédének. Tehát, kedves képviselők, az Európai Parlamenthez vezet, az elnökök nyitott konferenciáján szólni önökhöz. Az időpontot már korábban rögzítettük, hogy a plenárisra terveztük az ön felszólalását, de ez technikai okoknál fogva ma nem volt lehetséges, ezért fogadjuk itt ebben a körben. De mégis úgy tűnik, hogy azért egyfajta plenáris jellege lesz ennek a találkozónak. Ebben a hónapban lesz egy külön csúcs, az Európai Parlament ezen a csúcson, erre a tervezett csúcsra intenzíven felkészült a köztes értékelésre, a pénzügyekkel kapcsolatban. Önök is ismerik ezt és gyakorlatilag a parlament által elővezetett és ajánlott költségvetési terveket illetően is új dolgokról nem lesz szó. Kárfi úr és Bőge úr voltak az Európai Parlament részéről felelősek a középtávú költségvetési tervért, és az összes parlamenti frakció több mint 500 szavazattal elfogadta ezt a tervezetet. Úgyhogy ez is jelzi, hogy a terv mögött mindenki felsorakozott, méghozzá széles többséggel. Ezért utalnék arra itt az ülésünk elején, hogy mindenki, aki szeretné Európa sikerét, kész kell, hogy legyen arra, hogy kompromisszumot kössünk. Az Európai Parlament pedig kész erre. Olyan kiinduló pontokat definiáltunk, amelyek most alapozolnák a szolgálnak majd a tárgyal, tárgyalásainkhoz, fair kompromisszumokat szeretnénk kialkudni, de aki nekünk azt üzeni, hogy csak és kizárólag a mi pozíciónk lesz, amely érvényes, csak a vétó, az majd ne csodálkozzon azon, hogy az európai népek részéről is vétót fog majd kapni. Tehát még egyszer mondom, a parlamentünk kész a kompromisszumokra, de harcra is készen áll. Nyugodtan tapsolhatnak, ha úgy gondolják. Ezen túlmenően annak is örülök, hogy itt van ma körünkben, hogy a decemberi eh, csúcson várható legnagyobb eh, vitákról is beszámol, az újraorientációt, illetően az integráció új trendjeiről, erről is állást fog foglalni, és eh, át is adom ennek a szót, parancsoljon, kancellárasszony. Tisztelt elnök úr, kedves Martin Schulz, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy tudok szólni önök előtt itt a mai napon, és ez az első alkalom tulajdonképpen a német soros elnökség óta, 2007 óta, hogy itt vagyok és szólhatok önökhöz. És ezt az alkalmat szívesen meg is ragadom, hogy elmondjam a saját véleményemet az Európai Unióról, a saját meglátásaim szerint, tehát nem a középtávú pénzügyi keretről fogok beszélni most, de ezt majd a vita során megtehetjük. Két nap múlva, november 9-én lesz a berlini fal, fal leomlásának 23. évfordulója. 1989. november 9 egy nagyon szerencsés időpontja volt, nem csak a német, hanem az egész európai történelemnek is. Ez a nap jelzi tulajdonképpen a szabadság, az egység és a demokrácia korszakának eljöttét Németországban és Európában egyaránt. Mi németek soha nem fogjuk elfelejteni, hogy országunk szerencsés fejlődése az Európai Unió történetétől nem választható el. Azt sem fogjuk elfelejteni, hogy ezt természetesen köszönhetjük keleti szomszédainknak a bátor fellépését és szabadság iránti vágyának is köszönhetjük. és mi nép, németek is tudatában vagyunk annak, hogy felelősek vagyunk Európa jövőjéért, és ennek tudatában a német szövetségi kormány politizál mind Németországban, és ugyan ezek mentén alakítja politikáját Európában is. Az egyik mozgató rugója ennek az európai integrációnak a szabadság volt, amely a jólétet és a szabadságot lehetővé tette. A szabadság mindenféle megjelenési formájában legyen szó itt gyülekezési szabadságról, vallás szabadságról, média szabadságról, olyan, amiért sikra kell szállnunk, hiszen szabadság nélkül nincsen jogállamiság, szabadság nélkül nincsen sokszínűség, és tolerancia sem. Gyakorlatilag a szabadság az alapja Európának, Európa egységének és sokszínűségének. Nagy próba előtt áll Európa mostanság, és a szabadság ereje az, amely segítségül lehet számunkra abban, hogy Európát kivezessük a válságból. Mert a szabadság ereje, és erről meg vagyok győződve, tulajdonképpen bátoríthat bennünket a változások meglépésére. Ez a bátorság, hogy változtassunk, az, aminek tanúbizonyságát kell, hogy tegyük, annak érdekében, hogy Európát a 21. század versenyében sikeresnek megtartsuk. Az Európai Unióból nagyon sokszor utazom például Ázsiába, és ott nagyon sok dinamikus, fejlődő, ambiciózus országgal ismerkedtem meg. Nagy e, érdeklődéssel tekintenek ránk az Európai Unióra, de sokszor szkeptikusan megkérdeznek engem, hogy ez az európai kísérlet vajon helyt tud-e majd állni a válságban és azt kell mondanom, hogy bennünket, az Európai Uniót kívülről a válság kapcsán így szemlélnek. Ez a szkeptikus perspektíva az, amit meg kell változtatnunk. Fel kell egy kicsit gyorsítani a munkánkat, hogyha helyt akarunk állni a versenyben. És persze nem csak nagy tisztelet az, hogy az Európai Unió ebben az évben megkapja a Béke Nobel-díjat. Ez a nagyon jelentős díj az, az romai szerződések 55 évvel ezelőtti elfogadása utáni legnagyobb válságban egy nagyon jelentős politikai üzenet is a világ felé, de felénk is, európaiak felé. Martin Schulz lesz az, aki az Európai Tanács és a bizottság vezetőivel együtt át fogja venni majd Oszlóban, és nagyon örülök, hogy velem együtt más kollégák is úgy döntöttek, hogy részt vesznek majd a ceremónián. Ezzel is azt kívánjuk aláhúzni, hogy az Európai Unió, mi mindannyian vagyunk, mi az az 500 millió polgár, aki itt él. Mindannyian tudjuk, hogy mi európaiak azért egyesültünk, hogy jó jövőnk legyen, szerencsénk és boldogságunk. Soha nem szabad elfelejtenünk a béke Nobelinak azt az üzenetét, hogy sok még a kihívás. Gyakorlatilag a bizottság döntése, a Nobel bizottság döntése is arra emlékeztet, hogy mi is a legfontosabb ebben a válságban. Nem az adósságunk, nem a bérköltségek és a növekedési ráták, bár ezek természetesen nem elhanyagolható elemek, sokkal fontosabb annak a felismerése, hogy a közös valutanemünk sokkal több, mint egy közös pénz, hiszen egy szimbólumról van szó, a békés egyesülésnek a szimbóluma, a közös valutanánk, a jólété és a szabadságé, és az előrelépésé. Tehát jelenleg az Európai Egység szerencséjét a gyermekeink számára kell megőriznünk és tovább vinnünk. Ezért ez a Nobel-díj arra is kötelez bennünket, hogy egy jobb Európát uniót teremtsünk, a stabilitás és az erő Európáját. Amikor újonnan megválasztották Martin Schulzot a parlament elnökévé, akkor ő azt mondta, hogy vagy mindannyian veszte, veszítünk, vagy mindannyian nyerünk. A közös felépésünk, hölgyeim és uraim, ezért csak az lehet, hogy együtt akarunk és fogunk nyerni. Közösen fogjuk tudni ezt az európai modellt, amely gyakorlatilag gazdasági sikert is jelent, és szociális felelősséget is jelent, e közepette fogunk tudni helyt állni. És ennél többet is kell tennünk, hiszen emlékeznünk kell a szabadságra, és elég bátrak kell, hogy legyünk a változtatáshoz. Azt gondolom, hogy a válság leküzdésének jelei már láthatóak, gyümölcsöt hoztak az erőfeszítés, erőfeszítéseink, mind a tagállamok szintjén, mind pedig látszik, hogy a, az adósság leküzdésnek az új eszközei is sikerre visznek bennünket. Azonban nem szabad félúton megállnunk, úgyhogy a mai napon azt szeretném önöknek ígérni, hogy Németország mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Unió a jövőben is be tudja tartani azon ígéreteit, amelyeket a szabadság és a jóléttel kapcsolatban megfogalmazott. Azért is jöttem el önökhöz ma, mert számítok a támogatásukra, hiszen azok az erők, akik úgy vélik, hogy akár hátradőlhetünk, és a gazdasági és pénzügyi uniót nem szükséges megújítani, hiszen az akut válság visszaszorító eh, intézkedésekkel már jó úton járunk. Ez nem helyes megközelítés, mert mi az unió minden szinte, szintjén lépésről lépésre eh, tennünk kell azért, hogy Európa újra erős legyen. Sok mindent tud felkínálni nekünk az Európai Unió, de az, hogy hogyan tudjuk a céljainkat elérni belül és kifelé, ezekért sikra kell szállnunk, és ezekért is küzdenünk kell. Az Európai Bizottság elnöke José Manuel Barroso szeptember 12-én elmondta itt az Európai Parlamentben, és idézem, hogy a gazdaság és pénzügyi uniót ki kell teljesítenünk. És valóban most kell megtalálnunk az útját annak, hogy a gazdaság és pénzügyi uniót tartósan stabilizálhassuk, azáltal, hogy az elején tett hibákat most orvosoljuk. A nagyon ambiciózusnak kell lennünk, és igényesnek etetinketben, és nem szabad megijednünk attól sem, hogy a szerződésben foglalt alapvetések a gazdasági és pénzügyi uniójában mit rögzítettek, hiszen szükségesek a változtatások. Ez az elmélyítési folyamat egy olyan folyamat, amelyben önöket szövetségesnek tekintem és az Európai Bizió, Bizottságot is. A jelenlegi válságra gyakorlatilag nincs példa az Európai Unió, egy egyedülálló szerkezet. És emlékezzünk mindig arra, hogy miért vagyunk híresek, továbbra is legyünk invenciózusak, és új megoldásokra is szükségünk van minden tagállamnak meg kell lépni a reformokat, a strukturális kiigazításokat, konszolidációs intézkedéseket azért, hogy megmaradjon a versenyképességünk. És természetesen a válság okaival is meg kell birkóznunk. Azt is tudom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeket különösen érintett a válság, és ezekben nagyon sokat kell tenniük, mert nagyban érinti a változtatás a polgárokat is. Ezekben a nehéz időkben azonban jó hírem is van, mert a reformok megmutatják az első gyümölcsüket, és ezért úgy tűnik, hogy megérték az erőfeszítések. Portugáliában, Írországban és Spanyolországban is csökkentek a bérköltségek, és azt gondolom, hogy a versenyképesség szempontjából ez nagyon helyes. Aztán a költségvetési mérlegek deficitjében is pozitívumok mutathatók. Mindebben persze ott van a szolidaritás kérdése is a másik oldalon. Az ESM, az új mentőháló egy ugyanolyan fontos eszköz, ezt is szeretném aláhúzni. A fenntartható konszolidáció és a növekedés egymásnak feltétele. Mindkettőt nyomon kell kísérni, és ezt szerettem volna még egyszer elmondani ebben a körben, mert néha úgy tűnik, mintha egymás ellen játszanánk ki ezt a két elemet. Szükség van az új növekedésre, a nagyobb foglalkoztatásra a kiegyensúlyozott költségvetések alapján, de felelősséggel tartozunk a jövő generációi iránt is, nem szabad az ő mozgásterüket elvenni. Nyilván a növekedés leginkább a vállalkozói tevékenységből generálható. Nehezen definiálható azonban a növekedés önmagában, ez az emberek nélkül, a vállalkozók nélkül nem fog magától létrejönni. Szükség van azonban a szabadságon túl a megfelelő rugalmasságra is, amiért dolgoznunk kell Európában. Az Euró Plus Paktum intézkedései alapján úgy gondolom, hogy jó úton járunk, és ezáltal a növekedés és a foglalkoztatás nőni fog a tagállamokban. Egyik oldalon arról van szó, hogy az állami pénzeket célzottan kell felhasználni, de pont azért, mert a pénz önmagában nem elegendő, a másik oldalon megteremtjük a feltételeket a, az új növekedéshez, azáltal, hogy a belső piacot energikusan ö, próbáljuk ö, továbbvinni. Törvényalkotásokat és az eredményét át kell a gyakorlatba ültetni, ez az elfogadható és a döntő a jövő számára. A tanács elkötelezte magát ez iránt, és meg vagyok győződve arról, hogy a parlament ugyanígy tett. A középtávú pénzügyi keret az Európai Unió számára, amerről az Európai Tanácsban két hét múlva akarunk dönteni, alapvető feltétele annak, hogy a szükséges impulzusokat a növekedéshez meg tudjuk adni. Minden euró, ez kell, hogy legyen a mérce, minden euró, amelyet kiadunk, a növekedés és foglalkoztatási többletértékel kell, hogy legy, legyen. Nem lehet csak elkölteni a pénzt, nem elég ez, hanem jól és célirányú. Éppen ehhez a politikai intézkedéseknek nemzeti és európai szinten is állni kell a próbát, annak érdekében, hogy a válságot leküzdjük. Nagyon fontos az, hogy kritikusan vizsgáljuk meg a gazdaság és valutaunió architektúrájában meglevő hibákat, elemezzük és azokat megszüntessék. Biztos vagyok abban, hogy ha mindkettőt sikeresen tudjuk magunk mögött tudni, akkor hosszú távon is sikeresek leszünk, és Európa számára stabilitást teremthetünk. A Maastrichti szerződéssel 1992-ben, tehát 20 évvel ezelőtt hozták létre a gazdaság és valutauniót. A valutauniót akkor igazi, valódi uniónak tekintették. És azok, akik a, a gazdasági uniót is akarták, úgy gondolták, hogy önmagában a gazdasági unió nem elegendő. Éppen ezért kellett egy olyan valutaunió is, amely teljesen átfogó pénzpolitikát is eh, jelent. Ennek következtében az euró bevezetése után kezdetben rejteten vagy e, nyitottan is, azonban e, hiányosságok mutatkoztak, és ezek miatt van most e, gondunk. Az eurozóna kiterjedt, nem csökkent, gondoljunk csak, a, és a problémái ugyanis gondoljunk csak a, az egységnyi bérköltségekre. Gyakran utaltak erre szakértők, de túl kevésé hallgatták meg a szavukat. A tagállamok éveken keresztül olyan adósságokat halmoztak fel, amelyeknek nem volt semmiféle szankciója, amelyekre vonatkozóan nem volt semmiféle szankció a stabilitási paktumból és más forrásból sem. Éppen ezek azok az okok, amelyek messze a jelenlegi válság e, kitörése előtt már jelentkeztek és hozzájárultak annak kitöréséhez is. Államadóság, bankválság, a magánszektor eladósodása, a versenyképesség gyengülése, és a világszintű gazdasági és pénzügyi válság 2008-2009-ben természetesen lényegesen megerősítették az Európai Uniós fejleményeket. Hogyha az Európai uniók hat, tagállamai tartották volna magukhoz a határértékekhez, és növelték volna a versenyképességüket, akkor az Európai Gazdasági és Valuta Unió még az igen gyenge gazdasági uniós keretek ellenére sem került volna soha ilyen válságba. De így a a különböző európai alapítási és és fejlesztési hibák ellenére, vagy hibákkal együtt óriási válság alakult ki Európában is. Ezekből tanulnunk kell. Biztosítani kell azt, hogy ez a helyzet ne ismétlődjön meg, és azt is, hogy Európa sokkal erősebben emelkedjen ki a válságból. Ez azt jelenti, hogy a hiányosságokat, a mulasztásokat a gazdasági unió, a gazdaság és valuta unió alakításakor elmulasztottakat elemezni kell, és nemzetállamokkal együtt olyan megbízható alapokat kell kialakítanunk, amelyel e, kötelezettséget tudunk vállalni az erős és fenntartható valuta iránt. Egy példa arra, hogy mi van akkor, hogyha ezt nem tesszük meg, vagy elődeink nem tették meg, például az volt, hogy az Európai Unió minden tagállama 3%-át, a bruttó nemzeti termék 3%-át K plusz F-re költi, most 7, vannak olyan országok, amelyek 7%-ot, vannak olyanok, amelyek háromnál kevesebbet adnak, de nem tartotta magát soha senki ahhoz, amit saját magunk számára meghatároztunk. Éppen ezért a jövő szempontjából nekem négy elem fontos. Első, a megújított gazdaság és valuta unióra sokkal több pénzpiacpolitikára van szükség. Működő és erős pénzpiacokra van szüksége, ehhez keretfeltételeket kell teremteni, meghatározni a pénzpiacok kereteit és az európai harmonizációt a pénzpiacok számára, és természetesen világszinten is figyelni kell arra, hogy ezek a nemzetközi pénzpiacokra is kiterjedjenek. Ezen kívül hatékony európai felügyeleti mechanizmusra van szükség az európai bankok felett, a szisztematikus kockázatok megelőzése érdekében, jobb megelőzése érdekében. Az Európai Tanács legutóbbi határozatai megerősítették azt, hogy a gyorsaságnak minőségének is kell lenni. Nagyon fontos az, hogy a felügyeleti mechanizmus valóban működőképes legyen, működjön, és ezért a komplex jogi kérdéseket tisztázni kell. Olyan bankfelügyeletre van szükség, amely kiérdemli a nevét. Másodszorban. A megújult gazdaság és valutauniónak sokkal több közös fiskális politikára van szüksége. A költségvetési fegyelem erősítésével a erősítését a fiskális szerződés, a pénzpiaci szerződés már jelentős mértékben megerősítette és előrébb vitte. 12 tagállam ratifikálta utoljára Franciaország és Észország. El tudnám azt is képzelni, persze, hogy még tovább menjünk, amikor az európai szinten a nemzeti költségvetések szemben meghatározzuk a stabilitási és növegetési egyezmény határértékeit, és hogyha ezt a nemzeti tagállamok megsértik, akkor bizonyos lépéseket meghatározunk. Harmadsorban a, azt látjuk, hogy egyértelmű, hogy hiányzik még mindig az, hogy kötelező érvényű gazdaságpolitikai koordináció valósuljon meg. Éppen ezért nem lehet a Valuta Unióban a nemzeti lépéseket a fenntartható növekedés alapjául szolgáló versenyképesség és foglalkoztatás erősítésével kapcsolatban érvényesítetni. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy Jacques Delors akkori bizottsági el, elnök a 89-es beszédében a Gazdaság és Valuta Unió előkészítése során mindkét eh, oszlop eh, a Gazdasági és Valuta Unió mindkét oszlopára felhívta a figyelmet, idézem. A valutaunió a nem kielégítő gazdaságpolitikai konvergencia nélkül nem fog megmaradni, és sőt a közösséget akár elfogadhatatlanná is teszi. Ezt mondta Jacques Delors 1989-ben. A válság megmutatta azt, hogy Delors elemzése mennyire pontos volt. Be, megmutatta azt, hogy az egyes tagállamok rossz fejlődési iránya a, az unió egészét, a valutaunió egészét veszélyekbe sodorhatják. Éppen ezért a gazdaságpolitikai koordináció még mindig csak gyerekcipőben jár. Mit kell tegyünk? Az Európai Tanács októberi ülésén már első körben megtárgyaltuk ezt, és egyetértünk abban, hogy azokban a szakpolitikai területeken, amelyeken a a gazdaság és valutaunió, amelyek a gazdaság és unió számára alapvető jelentőségűek, még sokkal pontosabban, még sokkal alaposabban kell, hogy az ellenőrzés hatája alá tartozzanak, mert csak így lehet mindenki számára kiszámítható jövőt biztosítani. Az erősebb gazdaságpolitikai koordináció adott esetben ott is szükséges, ahol a nemzeti szuverenitás alapvető területei is érintettek. Gondolok itt például olyan érzékeny szakpolitikai területekre, mint a munkaerőpiaci vagy az adópolitika. Természetesen óvatosan kell eljárnunk. A szubszidiaritás elvét, a nemzeti demokratikus eljárásokat tiszteletben kell tartani. Olyan megoldásokra van tehát szükség, amely észszerű egyensúlyt teremtenek a szükséges új beo- a Európai Uniós beavatkozási lehetőségek között, és a tagállamok megőrzendő, és a tagállamok és parlamentek megőrzendő mozgástere között. Az Európai Uniós intézményeket erősíteni kell annak érdekében, hogy hatékonyan korrigálhassák a tévedéseket, illetve a jogsértéseket, és igazi formában kell kiépíteni a nemzeti és európai szint közti kapcsolatot. Egy új, fokozatos és differenciált eljárás mellett állok ki, melynek keretében a tagállamok saját parlamentjeik egyetértésével kötelező, érvényesíthető reformmegállapodásokat hozhatnak az európai szinten. együtt, például az Európai Bizottsággal. Azt is el tudom képzelni, hogy konkrétabb intézkedésekkel, amelyek erősebb versenyképességet eredményeznek, ezt az eurozóna célirányos eszközeivel szolidárisan is támogathatnánk. Egy olyan gondolatról van itt tehát szó, amely a jövőt szolgálja. Természetesen megfelelő jogalapra van ehhez szükség. És erről a decemberi EU tanácsülésen minden intézkedéssel együtt, minden olyan alamelő a gazdasági unió mélyítéséhez szükséges, együtt döntenünk kell. Amellett állok ki, az decemberben tehát egy ambiciózus megújult gazdasági és valutaunió mellett határozzunk. Konkrét intézkedésekre van itt majd szükség, amelyek a következő két-három két, két év alatt kell, hogy megvalósuljanak. Hölgyeim és uraim, még egyszer hadd mondjam el azt, hogy az Európai Parlament mindenben partnerünk. Nem arról van szó, hogy az Európai Unión belül megosztottság alakuljon ki, és arról sincsen, hogy az Európai Bizottsággal szemben csináljunk valamit. Nem arról van szó, hogy a szükséges interakciót a különböző szintek között úgy alakítsuk, hogy azok valóban Jacques Delors nagyobb gazdaságpolitikai kooperációs elképzelései szellemében valósuljanak meg. Bízom abban, hogy ez csak akkor hogy ezzel együtt sikerül visszanyerni tartósan a hitelességet és a bizalmat is, de csak akkor, hogyha a gazdasági válsággal együtt a, az Európán kívüli eh, beruházók eh, nál érezhető bizalmi válságot is fel tudjuk oldani. A gazdasági és valutai unió megújulása az európai állampolgárok érdekét is szolgálja, azokét, akiket önök természetesen a parlamentben képviselnék, éppen ezért számítok az önök támogatására. Jeleztem már, hogy tudom, hogy aggódnak sokan az 17-ek, 27-ek, 28-ak Európai Uniójának megosztottsága miatt. Ezek azonnal el tudom oszlatni, hiszen először is az Európai Unió nélkülözhetetlen az Európai Unió jövője nélkülözhetetlenül és feloldhatatlanul a nem eurós tagállamok együttműködésére is számít, hiszen az euró, az euró minden tagállam számára mindig nyitva áll, nem egy zárt klubról van itt szó, hanem mindig együtt haladunk. Az Európai Gazdasági és Valuta Unió alapításakor is az volt a cél, hogy mindenki annak részesévé váljon. Én amellett fogok kiállni, hogy az elmélyített Gazdasági és Valuta Unió ne a kétsebességes Európához vezessen, hanem a megkettőzött erejű Európához. Und ich bin zudem zutiefst überzeugt, dass das Ziel eines Europa meggyőződésem az, hogy az, Európa, az európai stabilitás és az erős Európát csak akkor tudjuk elérni, hogyha a tagállamok és az Európai Uniós szervek közösen dolgoznak ezért. Hölgyeim és uraim, tudom azt is, hogy sokan aggódnak amiatt, hogy az európai gondolat nemzet, gondolatot államosítják, kisajátítják. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a válságból a tanulságokat ebből a szempontból is le kell vonjuk, hogyha ezt megtesszük, akkor pontosan azt fogjuk megérni, hogy pontosan a nemzeti szint, a nemzeti európai zálása, azt jelenti, hogy Európával együtt tud a nemzet a globális világban megmaradni, fennmaradni és túlélni. Ha ezt értjük, ha ezt látjuk, hogy mi együtt erősebb vagyunk, mint e, minden egyes nemzet külön-külön, akkor leszünk csak sikeresek. A nemzeti parlamenteknek egyre, és kormányzatoknak egyre nagyobb mértékben szüksége lesz arra, hogy az integrációs, az uniós integrációs felelősségüket érvényesítsék és vállalják. Fár Rompoy ezért februárjában Brüsszelben a nemzeti parlamentek előtt nemzeti parlamenteket e politikai felfogás értelmében európai intézményeknek nevezte, és ezt idézetként mondtam. Úgy lehet tehát ezt összefoglalni, hogy Európa, mi mind együtt vagyunk. Európa, ez a belpolitika. A nemzeti parlamentekkel való erősített párbeszéd és az önökkel való, EP e képviselőkkel való erősített párbeszéd segíti önöket abban, hogy az unió jó sorsa, megfelelő jövője érdekében e, hatékonyabban dolgozzanak. Biztos vagyok abban, hogy e, így tudjuk kialakítani a stabilitás és az erő Európáját. Ehhez, ehhez több e, e, demokratikus legitimációra és ellenőrzésre van szükség. A legitimáció és ellenőrzés én szerintem mindig azon a szinten kell, hogy megjelenjen, amelyik szinten a határozatokat, döntéseket hozzák és végrehajtják. Azaz, az európai szint e, illetékességét, hogyha erősítjük, akkor az akkor az Európai Parlament illetékességét is mindenki számára erősíteni kell. Nacionale Hogyha nemzeti hatáskörökről beszélünk, akkor természetesen a nemzeti parlamenteknek kell döntő szerepet játsziuk, játszaniuk. És arról is nyitott vitát kell folytatnunk, hogy európai szinten a döntéseket, amelyek csak az eurozónát érintik, a jövőben hogyan kerüljenek legitimálásra. Arról is el kell gondolkodnunk ebben a kontextusban, hogy csak az eurozóna tagjaiból származó képviselők döntenek-e erről, és nem pedig arról, mint amiről sokszor fantáziálnak is, hogy egyfajta új intézmény kerül majd életre hívásra. Nem, az Európai Parlament jelenti itt az alapot. Az erősebb demokratikus legitimáció és az ellenőrzés, ez egy nagyon lényeges elv, amit mindenképpen szívünkön kell viselnünk, hiszen ez jelenti a magját tulajdonképpen a gazdasági és pénzügyi uniónak az elmélyítése kapcsán, és csak a legitimáció jogosít fel bennünket természetesen a munkánkhoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, mivel ma beszélek itt önök előtt az Európai Parlamentben, emlékeznék még a 2007-es német soros elnökségre is. Annak idején a római szerződések 50. évfordulóját ünnepelve emlékeztünk arra is, hogy milyen sikereket értünk el, és a berlini nyilatkozatban fektettük ezt le, mint alapvetésünk. Hans-Gerd Pöttering, az akkori elnök írta ezt alá. 2007. március 25-én az aláírás napja gyakorlatilag egy olyan nap volt, amikor egy nagyon fontos áttörést hozott a Lisszaboni szerződés aláírása felé vezetett úton. Annak idején ugye az elmélyítésről beszéltünk, az Európai Unió mint egésznek az elmélyítéséről, ma azonban a gazdasági és pénzügyi unió elmélyítéséről szólunk amely nagyobb stabilitást és erőt ad nekünk. A Berlin nyilatkozatban azt mondtuk annak idején, hogy a történelmünk arra szólít fel bennünket, hogy a jövő generációi számára is megőrizzük ezt a szerencsét, ezt a nagyszerű sikert. Azonban Európa megjelenését ennek érdekében mindig aktualizálni kell és ki kell igazítani. Én meg vagyok arról győződve, hogy a politikai megjelenést, főleg, hogyha gazdasági és pénzügyi unióra gondolunk, akkor most éppen megújítani készülünk és ezzel felelősen is cselekszünk. Elmondtam a beszédem elején, hogy sokszor kérdeznek tőlem Európán kívül olyat, hogy helyt fog állni az európai kísérlet. Nos, hát én fizikus vagyok, úgyhogy el tudom mondani, hogy már rég nem a kísérletezés fázisánál tart Európa, ha egyáltalán valamikor is kísérletről volt szó. És hogyha megmaradunk ennél a képnél, gyakorlatilag egy stabil agregát állapotánál tart most eh, Európa. Még akkor is, hogyha bizonyos paramétereket ki kell majd igazítanunk eh, a modellnél, ez egy, ez egy eh, tartós, stabil és erős modell. Politikusként is azt tudom mondani, hogy Németország mindent megtesz azért, hogy ez a sikertörténet folytatódjon. Az Unió pont azért lesz sikeres, mert a szabadság, amit itt ismerünk Európában, bátorságot is ad nekünk is, nagyon sok fantáziát is. Egységesen és eltökélten kell felállnunk, hiszen így vagyunk erősebbek, és ezen eremek birtokába fogunk a globális szintéren is tudni helytállni. Azt gondolom, hogy olyan unióként, amelyet ma képviselünk a szabadsággal, a jóléttel, példaértékűek vagyunk az egész világban, és azt hiszem, hogy erre is kell törekednünk. Én hiszek a közös európai jövőnkben, amely azért jött létre, hogy boldogságunkban, szerencsékben egyesüljünk, United for the Better, Uni pour le Meilleur. Köszönöm szépen! Good. Äh, Köszönjük szépen, Merkel úr. Akkor most megkezdjük a vitát, és akkor először megadjuk a néppárt vezetőjének 7 percre József Dónak a szót. Six. Six. Six? Hat. Ich wollte großzügig sein, aber József... Hát igazából sokat szerettem volna adni, nagy lelkűnek, de akkor hat perc legyen, tessék. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselő, kedves Martin Schulz, tisztelt Angela Merkel úr, kedves kollégák! Nagy örömre szolgál, hogy Angela Merkel kancellár asszony eljött hozzánk, és ugyanakkor Európa számára ez egy döntő pillanat. 60 év óta a béke, prosperitás idejét éljük, és a Nobel-díj ezt hangsúlyozza, ön mondta ezt. Ugyanakkor most egy útkereszteződéshez értünk, hiszen vagy sikerül újraindítanunk a béke, a szolidaritás és a verseny útján Európát, vagy pedig nem tudunk előrelépni. A többéves pénzügyi keret ennek a képe, ennek az útnak a képe, amelyet meg kell, hogy tenjünk. A népát számára nem csak költségvetési kérdésről van itt szó, mi úgy gondoljuk, hogy tovább kell lépni. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk az európai projektet megvalósítani, ami garantálja a prosperitást, a jövőt, és főleg a fiatal generációt támogatja. Meg vagyunk győződve arról, hogy az európai költségvetés szükséges a válság megoldásához, úgyhogy be kell fektetni Európába. Emlékeztetnék arra, hogy 94% a befektetésre vonatkozik az európai költségvetésnek, és ezek visszajutnak a tagállamokba, sőt multiplikátor hatással is élnek, hiszen további finanszírozást, befektetést ösztönöznek. És ezt csak az európai költségvetés képes megtenni. Bevallom, hogy nem igazán értem a tanács állásfoglalását, amely egyrészt támogat minket az Európa 2020-as stratégia tekintetében, de másik oldalról meg több vállalást kért tőlünk, és azt kérjük, hogy csökkentsük a költségetek. Bátorságra, koherenciára van szükség. Ez azt is jelenti, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely megfelel az ambícióinknak. Természetesen a nehéz időszaknak és a nehéz időnek megfelelően kell ezt kiigazítani. Kutatás, fejlesztésbe be kell fektetni, az innovációba is, hiszen a növekedést ezek tudják ösztönözni. Ön is mondta, hogy a foglalkoztatáshoz is ezek a szektorok járnak hozzá. Végig kell, hogy járjuk ezt az utat. Kancellár asszony, meg vagyunk győződve arról, hogy hosszú lesz a vita, de a saját forrásokkal is foglalkoznunk kell. Ez ne legyen tabu. Szükségünk van a saját forrásokra, hogy biztosítani tudjuk az európai fejlődést, és hogy eh, támogassuk az állami költségvetéseket is, ezeket tehermentesítsük. Ezért eh, így módon növelni kell a versenyképességet. A tanácsban vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az európai költségvetésből csináljunk egy új kis mini költségvetést. Hát ezt nem igazán értem, hogy mit is jelent ez a fő költségvetést nem tudjuk finanszírozni, akkor hogyan tudnánk egy második mini költségvetést finanszírozni? Hát nem tudom megérteni a józan észerejével ezt az fölfogást. Ugyanakkor, ha ezt meg kéne tenni, akkor a parlament azt kérném, hogy forduljunk az Európai Bírósághoz, hogy megértsük ezt az elképzelést. Kedves kollégák, gazdasági és monetáris uniót is meg kell erősíteni. Erre megvan a válaszunk. Olyan jogalkotásra van szükségünk. Egyébként ez létezik a hatos csomag, amit végre kell hajtani teljes mértékben. Ugyanakkor ratifikálni kell a paktumot, és az egységes piacot teljesíteni, meg kell valósítani teljes mértékben több adózás és szociális harmonizációra van szükség. Ugyanakkor új intézményekre nincs szükségünk, és ön is ezt kimondta, köszönöm szépen, nincs saját eurozóna költségvetésre szükség. A parlament, a mi parlamentünk, ez az eurozónának is a parlamentja, ez egy demokratikus, átlátható, felelős egyeztetések a helye az Európai Központi Bankkal. Ki kell mondani? Európa nem csak 17 euró, európai országra vonatkozik, hanem 27 tagállamnak az Európája. És muszáj gondolatot megosztanom önökkel akik az euróvezetről beszélnek itt, mindig azt mondom, hogy a biztosok, az igazgatók, bizonyos bírók, szükség van erre, a kérdés gyakran felmerül. A brit szisztematikus nemmel kapcsolatban ön is említette, ők nem európaiak pragmatikusnak kell lenni, a nagy szövetség, a konzervatőrök és a brit szocialisták között ez létezik. Kérdésem az, és önhöz intézem ezt a kérdésemet. A következő tanácsülésen, amikor egy állam, csak egy állam, ez benne van a szövegben egyébként, mindent le akar blokkolni, akkor inkább sporolj meg a pénzt, ne is tartsuk meg a tanácsülést. első alkalommal egy nemzeti parlament az állam és kormányfő számára megtagadja a tárgyalási lehetőséget. Ez nem az előrelépés szolgálja. Európa a kompromisszumoknak, a mi módszerünknek, a közösségi módszernek köszönhetően létezik. Nem csak a emberek egysége, hanem egységes pénz, egységes piac, de az alapértékek, a szolidaritás és a felelősség egysége. Csak akkor leszünk sikeresek, hogyha ki tudunk lépni a nemzeti víziókból. Az európai csúcson európai csúcsokat követően, nem pedig nemzeti sikerekről kéne beszélni. Európai érdekről kell beszélnünk, ez bátorság kell. Kancellár az, hogy magának megvan ez a bátorsága, és ezt köszönöm. A mi, mi szuverenitásunk európai, 27 nemzeti szuverenitás nem képes megoldani a válságot egyesével, megoldani azt a válságot, ami a világban most történik. Mi európai Britanniát, európai Franciaország, európai Németországot akarunk, de mindenek előtt 27 európai államot akarunk. Egységes Európát akarunk, integrált, politikus Európát. Ez az igazi európai érdek. Merkel asszony. Ön az európai történelmet saját életén is tapasztalta, megtapasztalta. Ez a, a korunk történelme azt mutatja, hogy mennyire fontos az egységes és erős Európa. Mi az EPP-n EPP-ben bízunk önben, és tudjuk, hogy továbbra is aktívan alakítja az Európai Egyesülés folyamatát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dol kollega. Mégiscsak 7 percet kellett volna, hogy adjak, de természetesen Merkel asszony Kolbenditet nem csak Dal kollégát, hanem a mögötte ülő Kolbenditet is ismerte. Most a következő a Szociáldemokrata frakció, Szoboda úr. Kancellárasszony, köszönöm, hogy eljött. Igen, nagyra értékelem európai kiállását, munkáját. Ennek ellenére hadd mondjam el azt, hogy a jelenlegi német kormány olyan európai politikát eh, folytat, amely nem felel meg a kihívásoknak. kancellár asszony, sokkal jobban tudja, mint én, hogy a német gazdasági csoda arra épül, hogy eh, ezt a nagyon jó és erős Németország, eh, Németországon belül jó és erős a társadalmi összetartás de a trojka támogatásával Európában olyan politikát folytat, amelyet soha nem engedne meg Németországban, mégpedig a szociális háló szétverését. Görögországban volt, későn ugyan, de ott volt, mások nem mentek el. És ott elmondta azt, hogy meg kell állapodni a trojkával, azzal egy, annak ellenére, hogy ön is tudja, hogy a trojka a szociális hálót amelyet, amelyre önnek Németországban is szüksége van a versenyképesség megtartáshoz és erősítéséhez, pontot szét kell, hogy verjék. A szabadsággal kapcsolatban mit fognak a munkanélküliek milliói a szabadságokkal a munka iránti szabadságokkal és jogaikkal teszne, tenni? Az európai munkanélküliség növekszik, ezt nem hagyhatja nyugodni önt, nem szabad úgy tenni, mint hogyha nem lennének több millióan a munkanélküliek Európában, akik embereknek a száma politikánk miatt még emelkedik. Elmondta azt a kancellárasszony, hogy a valutauniót erősíteni kell. Igazat adok, de miért kellett eddig vonatkozni, vonakodni? Miért kellett mindenkit még saját nyilatkozásra bírni? Én elismerem, hogy problémái vannak, amit meg kell oldani, de ha a bankunió nem születik meg, akkor az egész nem működik. És akkor, mint ahogy a spanyol bankok nem működtek, magukra hagyjuk a spanyolokat, meg az íreket a válsággal, ne segítsünk? Nem, szerintem igenis segíteni kell. Az adósságválságról is beszélt min, kancellárasszony. Hadd korrigáljam őt Spanyolországban, ahogy ön is tudja, nem állami eh, eladósodásról volt szó, hanem magáneladósodásról, amely a bankválsághoz vezetett és az államnak be kellett eh, ugrania, közbe kellett lépnie. Most eh, a kamat különbségek Németország, Ausztria, és más országokat nem szabad, hogy hidegen hagyja. Nem szabad egyszerűen csak figyelnünk azt, hogy, a lehet, hogy lehetetlenné teszi azt ez a válság, lehetetlenné teszik ezek a, a számadatok azt, hogy ezek az országok, mint Portugália, Spanyolország kilépjenek, kikerüljenek a válságból. Miért nem foglalkozik ezzel? Nem arról van szó, kancellárasszony, hogy hogy államosítsuk az adósságot. Arról van szó, hogy közösen lépjünk fel a tőkepiacon. Arról van szó, hogy közösen, a közös fellépéssel csökkentsük a kamatokat olyan országok számára is, amelyek tulajdonképpen adós rabszolgaságba vetik ezek a jelenlegi igen magas kamatlábak. De Lord említette, de hát ez egy teljesen más történet, amit ön mond, mint amit Delor. Delor azt is mondta, hogy mennyire fontosak a beruházások ahhoz, hogy Európát összetartsuk növekedésről, és az intézményekről beszélt kanclerin asszony, bár ön is tudja, hogy ezek az országokra ráerősített és ráerőszakolt takarékosság lehetetlenné teszi a beruházásokat, és ez elfogadhatatlan. Kancellárasszony más történetet mond, mint amit Delor mondott, ami persze az ön joga, de úgy gondolom, hogy egyértelművé kell azt is tenni, hogy ez más sztori. Hogyha Európa jövőjéről beszélne, akkor a mai problémákat kell megoldani. A több millió munkanélküli, a növekvő munkanélküliség, a szociális helyzet a saját hazájában is, de sok más országban is nem szabad, hogy hidegen hagyjon minket. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a költségvetésről is beszélni kell, és ennek alapján elmondom, hogy kancellárasszony az ön költségvetési felfogása bizonyára sokkal észszerűbb, mint a briteké vagy másoké, de mégis döntő, hogy arra térjünk vissza, amit ön is említett. Ha például a Horizon 2026 vagy más elemeket, K plusz F-et tovább csökkentik sajnos éppen a ciprusi elnökség javaslatára is, akkor azt reméljük, hogy fellép ez ellen, és azt mondja, hogy igenis növekedés, növekedés, beruházás, európai költségvetésben ezeket az elemeket nem szabad csökkenteni, észszerű európai költségvetés kell ebből a szempontból. Végül pedig kancellárasszony, ön fizikus, ma is említette. Fizikusként természetesen eh, tudja mi az, hogy kísérletezés. De azt is kell, hogy tudja, hogy ha nem sikerül a kísérlet, akkor valami mást kell csinálni, vagy fel kell hagyni azzal a kísérlettel. Ha azt látjuk, hogy az extrém politika, az, e- nem a takarékosságról beszélek, hanem a, a végleges politi, végletes politika nem működik, akkor adjuk fel ezt a kísérletet, és akkor próbálkozunk a növekedés, a szociális összetartás politikájával, a beruházás és a, a foglalkoztatás politikájával kezdjük eh, megoldani, különösen a munka munka, az ifjúsági munkanélkülés feloldásával kezdjük el a helyzetet megoldani, hiszen ezek elfogadhatatlanak Európában. Köszönöm. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Liberalen und Liberálisok és Demokraták nevében Verhofstadt képviselő kap szót. Uh, Mrs. Merkel, Chancellor. Uh... Merkel, asszony, kancellár asszony. Először is köszönöm, hogy uh, eljött hozzánk. Nem ismételte meg ma délután, de néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy a válságon túl lehet lépni öt év alatt. Úgy gondolom, hogy a CDU-s találkozón ezt mondta. Meg kell, hogy mondjam, hogy én alapvetően optimista vagyok, de megmondom őszintén, hogy kétségeim vannak, kételjeim vannak ezzel kapcsolatban. És miért is? Azok az intézkedések, amelyeket bevezetünk, nem hatékonyak. Semmilyen hatásuk nincs egyáltalán, ha ugyanakkor nem kezeljük azt, ami véleményem szerint a válság valódi eredete. A valós oka a válságnak véleményem szerint a mai politikai helyzet. Persze van egy gazdasági hatása ennek, pénzügyi következményei vannak, de igazából ez egy politikai válságról van szó. És a válság eredete az, hogy nincs egy állami hatóság az erről között, nincs egy megfelelő hatóság az egységes pénz mögött. Lehet, hogy egy állam létezhet pénz nélkül, de nem hiszem, hogy egy pénz létezhet állam nélkül. És hadd bizonyítsam ezt be néhány számmal. Az euróövezetben 9%-os az adósság és átlagosan Szoboda úr említette is az átlagos kamatot, illetve és Spanyolországot említette, de az átlagos kamat az euróvezetben 5%, 9%-os adóssággal. Az, egyes, az Egyesült Államokban 3%, tehát több, mint az euróvezetben, és kevesebb, mint 2%-os kamatot fizetnek. És a rekord tartók a japánok, 226 százaléka az adósság, kettő, duplája, mint Olaszországban, és másfél százalékos kamatot fizetnek. A legalacsonyabb kamatráta a világon. Ez hogy lehetséges? A legmagasabb adósságú országnál a legalacsonyabb a kamat? Azt hiszem, hogy egyszerűen ennek a magyarázata. A jen mögött valós állam, központi állam létezik Japánban. A dollár mögött ott van egy költségvetés, a GDP 24%-ával, és legyünk őszinték, az euró mögött semmi nincs pillanatnyilag, és egy 1%-os költségvetést is sokan úgy, gondolnak, úgy gondolják, hogy túl magas. Merkel azt mondja, mit tehet ezeket a számokat, mondjuk ma este Cameron úrnak a vacsora előtt említse meg. Talán érdemes lenne, hogyha elmondaná neki ezeket a számokat. Akkor nézzünk szembe a mai valósággal. És ne gondoljuk most már azt, hogy félig meddig hozott intézkedésekkel meg tudjuk oldani Európa problémáját és az euró problémáját. Az euró fenntarthatatlan, az euró eltűnhet, hogyha nem állítunk föl egy valós európai államot az összes téglájával, az összes összetevőjével, mint hogy az amerikaiak ezt már megtették 200 évvel ezelőtt. Ezt kell, hogy mondjam. És ez mit jelent? Egy valós európai kormány, valós európai demokrácia, egy tényleges európai költségvetés, egy tényleges európai kincstár, és végül ne felejtjük el, európai kötvénypiac az egyetlen útja és módja a probléma megoldásának, amit Szobodaró említett, a túl magas kamat az Európai Unióban. Ennek a problémának az egyetlen megoldása. Ez a lehetőségünk vagy sikerül megmentenünk így az elrót, vagy nem leszünk sikeresek. Végül még egy szó a központi bankról. Nagyon tisztelem Önt, mint Németország kancellárját, de amit e- mondott Mers úrral kapcsolatban, az elfogadhatatlan. A parlament véleménye egyértelmű és tiszteletben tartandó. És amit mi várunk, hogy az Európai Parlament ugyanilyen tiszteletet kapjon, mint ahogy ön a német Bundestagot kezeli a hazai témákban. Az európai demokrácia ugyanolyan legitim, mint a német demokrácia. Das Wort hat jetzt äh, Következő felszólalunk a zöldek nevében. Rebecca Harms asszony lesz. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, hogy a kancellárasszony vállalja a vitát ma velünk. Úgy őriztük meg az emlékezetünkben, mint az az államvezető, aki tulajdonképpen tető alá hozta a Lisszaboni szerződést, és éppen ezért számunkra nagyon fontos, hogy az európai demokrácia működéséről önnel eszmét cserélhessünk. Ha jól értettem önt ma, akkor azt az üzenetet kívánja küldeni, hogy Németországban senkinek nem az a terve, hogy megossza az Európai Parlamentet. A Németországból jövő javaslatokat azért én egy kicsit másként értettem. Úgyhogy szerettem volna mindenki számára egyértelművé tenni, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy a jövőben az Európai Parlamentben olyan esetben, hogyha kemény döntést kell hoznunk, gazdasági és fiskális unió tekintetében például, el kell, hogy hagyják az üléstermet a szavazást megelőzően mondjuk a lengyel kollégák. Aki ismeri a német történelmet, az tényleg felsorakozik a nem hinném, hogy a mögött sorakozik fel, hogy külön eurozónabeli parlamentre kerüljön sor. Azt sem tudnám elképzelni, hogy úgy próbáljuk a mézes madzagot elhúzni a az ebben hívők előtt, hogy ők akkor külön eurózónára érvényes büdzsét fognak kapni. Lehet, hogy majd este a vacsora során ezt megbeszélheti Cameron úrral. A német történetet illetően helyesnek tartom, hogy a szabadságra és a demokráciára is utalt. Ugyanakkor, ugyanúgy, ahogy az Európai Unió keleti részét és délkeleti részét megismertem, a jobb élet és az igazságosság iránti vágy is egy nagy motorja volt annak, hogy elmozduljanak az Európai Unió felé, és ez is összekovácsolta az európai kontinest. Hogyha a válságpolitikának a mérlegét megnézem, akkor már nem ismerem fel, hogy az igazságosság célját valóban továbbra is szívünkön viseljük és nyomon követjük. Európában egyre többen félnek attól, hogy vajon a jövőjük hogyan is fog alakulni. Görögország tulajdonképpen csak egy példa arra, amin látható, hogy az egyoldalú megszorító politika mire vezet. Ebben a házban senkit nem fognak találni, aki ellenzi a takarékoskodást. Mindig is vitatott volt ebben a házban az az elképzelés, hogyha csak egyoldalúan szorítunk meg. Számos alkalommal próbáltunk a tanácssal megállapodásra jutni itt Brüsszelben, több mint 35 forduló volt, de a legtöbb ilyen csúcs találkozó ugye úgy végződött, végződött, hogy ó, jobb lett, pedig nem így van. Azt kell mondanom, hogy egy ördögi lefelé tartó spirálban vagyunk, és az Európai Unió az utóbbi időszaknak az egyoldalú politikája miatt egyszerűen szétforgácsolódik. Az IMF-től kapjuk a diktátumot, hogy ez az ördögi kör csak erősödni fog. A megszorításban kezdődik a történet, és a recesszióba fullad. És ez nem csak Görögország, Portugália, Spanyolország és Olaszország fogja majd ezen az úton találni magát, hanem mások is. És azt gondolom, hogy ön, mint elemző fizikusnak is fel kell ismernie. Németországnak ezt az egy oldalú politizálást fel kell, hogy adja, és más eszközökről is el kell gondolkodnia, ezek mellett kell sikra szállnia, amelyek ahhoz szükséges, hogy, hogy, a, hogy az euró is erős maradjon, de hogy együtt maradjon az Európai Unió is. Köszönöm. Das Wort hat jetzt für die az európai konzervatívoknak Kennenon eh, kollégának adom meg a szót. Eh, eh, Frau Bundeskanzler. Köszönöm szépen, kancellárasszony, ha szabad ezt németül mondanám. A német képviselők lehet, hogy majd kritizálják a kiejtésemet. Mint első brit képviselő a mai vitában, és mint aki rendszeresen olvassa a Der Spiegelt, hadd mondjam azt, hogy remélem, hogy nem túlságosan fogja ezeket a kritikus szavakat komolyan venni, amiket ma fog hallani. Merkel asszony, én remélném, hogy a német fegyelem több országban is érvényes legyen az Európai Unióban. Mert ha ez megtörténne, akkor azt hiszem, hogy egész más körülmények között beszélnénk itt ma. És én személyesen üdvözlöm a német adófizetőket. Tehát 15 évvel ezelőtt senki nem mondta nekik, hogy olyan nagy erőfeszítéseket és áldozatokat kell majd tenniük az egységes pénzért. Az egyik ilyen adófizetőként, német adófizetőként lehet, hogy egyetértenék a CSU vagy fdf s kollégákkal, Bessebeller kolléval például, és azt mondanám, hogy ne használjanak több német pénzt az EU érdekében. Úgy ezek az európai parlamenti frakciók azt gondolom, hogy ugyanúgy egyhangon szólnak itt és otthon de német szempontból úgy gondolom, hogy erősebb fiskális politikára és szigorra is szükség lenne. Egyetértek önnel ezekben a témákban, és egy más politikus asszony, egy másik politikus asszony, Margaret Thatcher azt mondta, hogy a szocializmussal az a baj, hogy más emberek pénzét használjuk. Ha az én pénzemet az Európa, Euró támogatására használnák, akkor azt hiszem, hogy én is szigorú intézkedéseket akarnék látni, azért, hogy lássam, hogy ne történhessen költekezés más országok részéről. Kancellár asszony, én úgy látom, hogy a probléma az igazából az, hogy az aténi utcákon, amit látunk, ami történik, ez annak a következménye, ami a magas euróövezeti hatóságok döntéseinek a következménye. A gazdasági sos az, hogy ugyanazt kell látniuk, lássuk Spanyolországban. És a legnagyobb optimista is kell, hogy lássa, hogy az erről övezeti intézkedések végrehajtása az évekre van szükség. Még Németországnak sincs annyi pénze, hogy azonnal megvalósítsa ezeket az intézkedéseket. A bankuniós időterv az most éppen leállt, és nagyon sok ország a saját érdekét képviseli az asztal körül. Úgy gondolom, hogy hazám a, azt szeretné, hogy a tagállamok visszakapjanak bizonyos döntési lehetőségeket. Ön politikai integrációt kíván, de meg el kell, hogy fogadja, hogy nem mindenki osztja ezt a véleményt az Európai Unióban. És hogyha meghallgatjuk ezeket a véleményeket, akkor, és elfogadjuk, hogy más vélemények is vannak, akkor tudunk csak előrelépni. Németország az alapdöntéseket követi, két évvel ezelőtt is ezt tette, a Big Bazookat is használta, vagy bármilyen más analogiát is lehet használni, vagy megengedik, hogy azok az országok, amelyek most szenvednek a túlértékelt valuta miatt, talán megengedik, hogy megszabaduljanak ettől a terhektől az euro át struktúrálásával, vagy egyszerűbb valuta kialakításával ha lehetne ezt megvalósítani, ahogy Márkez Kölbel professzor is mondta. Mi nem akarjuk, hogy az euró sikertelen legyen, de azt akarjuk, hogy a válságot magunk mögött tudhassuk, és arra koncentrálhassunk, ami a valós kihívás itt előttünk Európában. Az a kihívás, hogy a globális versenyben Európa nem állja meg a helyét. Csökken a világpiacon a részesedésünk, ezek mögött vannak a gazdasági problémáink, a növekedés hiánya, a szabad piac hiánya, az egész kontinensen a gazdasági fellendülés hiánya, és remélem, hogy ezek a, a tervezett reformokkal majd meg tudják oldani ezeket a problémákat. Köszönöm, hogy meghallgatott. E az EFD nevében Fárás kollégának adom meg a szót. Good afternoon, everybody. Chancellor Merkel. Hello mindenki, Merkel kancellárasszony. Szóval a Downistics megy, hogy Cameronnal beszéljen a költségvetésről. Remélem, hogy megfelelő hátszérrel, és tudja, hogy miről beszélt a, a számvevőszék tegnap a hiányokról, és tudja, hogy mi volt a múlt héten az alsóházban, ahol a legtöbb képviselő az EU költségvetés csökkentését követelte, és az egyre növekvő mérget, és hogy miért kell naponta 50 milliót az Európai Unióba pumpálnunk a mi választók pénze. A Cameron nagyon gyenge miniszterelnök, ezt fogja tudni, és biztos vagyok abban, hogy megnyeri a mai tárgyalásokat. De nem erről van szó, hanem a Nagy-Británia helyéről az EU-ban. Nagy-Británia olyan, mint egy kerek lukban egy négyszögletes tető, jutkon egy négyszögletes fedő lenne. Amikor Brüsszelben csúcs találkozó van és nagy viták folynak, akkor tulajdonképpen semmi nincs, amiben a brit, amihez hozzászólhatna a brit brit miniszterelnök. Ha mondunk valamit, akkor az igazából olyan, mint a kutya a taposómalomban. Igazából az eurozónát egy olyan úton indítja el, amely sokkal központosítottabb és nem demokratikus Európa felé vezet véleményem szerint. Nem biztos, hogy mi akarunk önnel menni. Legyen az a pénzpiaci szabályozók harmonizációja, ahol ma mondta, a pénzügyi tranzakcióadó, a bankunió, Cameron kényszerhelyzetben van újra meg újra, semmit nem tud mondani, csak azt, hogy nemet, nem. Mert a, a brit közvélemény, a Labour Party persze, mint hogyha most euroszkepticizmus felé kellene, vagy ellenállás felé menne, nem tudnak csatlakozni ezekbe a tárgyalásokhoz. Brüsszelben nem önök, nem az ön részéről, hanem a szá, házból is az Európai Unió ellenében növekvő ellenségességet érzek, és hogyha az angol száz piacokat nézzük, akkor az eurozónával szemben más esélyei vannak. Mi lenne, hogyha azt mondanám ma este Cameronnak, hogy nézze, ez egyszerűen nem működik már. Itt az ideje, hogy az Egyesült Királyság kilépjen végre az Európai Unióból, mert neki magának nem lesz bátorsága arra, hogy ezt mondja, de hogyha ön mondaná, akkor lehet, hogy annak lenne valami eredménye. Én csak javaslom. Ezt javaslom csak, kancellárasszony, csak azt, hogy legyen egy egyszerű, baráti vállásunk, és akkor sokkal jobban szeretnénk egymást a jövőben. Köszönöm az Egyesült Baloldal nevében Zimmer képviselő asszony szól. Ich weiß gar nicht, ob mir jetzt Herr Cameron leid tun soll. Nem is tudom, hogy, is tudom, hogy sajnálja mert most Cameron urat. Kollégák, szóval közben az elnök, Zimmer asszony kap szót. No, tehát nem is tudom, hogy igazából most sajnálja meg Cameron urat, vagy sem. Igazából nem sajnálom, de akkor félretéve a tétréfát, kancellár asszony ma többször hívta itt emlékezetünkbe a történelmet, és ezt helyesnek is tartom, és nem csak Obama napot ülünk ma, hanem 95. évfordulója van a nagy októberi szocialista forradalomnak is. Talán még ön is emlékszik, hiszen voltak közös tankönyveink, amelyekből tanultunk. Aber... Meine Damen und Herren, Frau, Augenblick, Frau Zimmer. Zimmerasszony, Zimmerasszony, kéri az elnök. Kollégák, kedves kollégák, nem tudtam, hogy a szocialista forradalom még ekkora vehemens örömet vált itt ki, öné a szó. Tehát a for, az októberi forradalmat azért is említettem, mert úgy, mint ön, én is tulajdonképpen a 89-es változás szelét megéltük, és ennek az egyik következménye ugye az volt, hogy egy olyan rendszert, amely nem hajlandó arra, hogy szociális szabadságokat egyeztessen a személyes szabadságokkal, nem maradhat fent hosszú távon. Ezt mindannyian tudjuk, úgyhogy ennek hátterében mondjuk, hogy a jelenlegi politika Görögország irányába és más országok irányába egy megszorítási politika, ami abból indul ki, hogy az embereket egyszerűen szegénységbe taszítanak, akik elveszítik az egzisztenciájukat, hogy a KKV-k százai, ezrei mennek csődbe, ez nem lehet a jövő politikája. Austerity kills. Ezt egy jó pár frakciótársam elmondta, más kollégák is, és a plenárison belül is elhangzott már. Szeretnék utalni arra is, hogy a Szociális Jogok Bizottsága, amely az Európai Tanács egyik grémiuma, azt állapította meg, hogy legalább két intézkedés az egyik szándéknyilatkozat Görögországban az Európai Szociális Karta ellen hat, és ezért nem legitim. A másik dolog, a 25 év alattiak minimum, minimális jövedelme bizonyos szintet el kell, hogy érjen, és az az időszak, amikor nem érvényes a felmondási védelem, ezeket biztosítani kell, mint alapelvek de nagyon sok minden másról is van szó, a bérek, jövedelmek csökkentése és egyéb munkajogi kérdések. E, ezeken a területeken látszik, hogy a mostani politika nem működik, semmilyen köze nincsen ahhoz, hogy a bérköltségek csökkennek. Hiszen azt, amit ma ön itt elmondott, az, hogy a bérköltségek csökkennek, ez nem lehet az, amivel megindokolja az, hogy mennyire jó úton járunk a reformokkal nem lehet csak a jól működő tagállamokat az előtérbe helyezni. Persze, jó a versenyképesség, de közben nyomorba dőlnek sorsok. Ezekért az emberekért is felelősek vagyunk. Nemrégiben, és ezt is szeretném azért elmondani, hogy nemrég volt egy szinonimája a szolidaritásnak itt az Európai Uniónak, Unióban, és ezt kohéziós és strukturális politikának neveztük. Azt kell mondanom, hogy a szolidaritás, amely alapját képezte ennek a politikának, az egyszerűen kifordult magából a több éves pénzügyi keretről folytatott vitánkban, főleg ha gondolunk itt a csökkentésre. A mi követeléseink a következő, sok több pénzt kell szállni, nem pedig kevesebbet a kohéziós politikára, hiszen az uniónak nagyon sok feladata van, ehhez pedig csak több pénzzel lehet, több forrással a költségvetésből elérni. Az, hogy a költségvetés nem lehet magasabb, mint a tagállamok egy GDP-nek egy százalékával való hozzájárulás, ezzel fel kell hagyni. Végezetül pedig hagy mondjam el, még mielőtt megvonják a szót tőlem, kérem, gondoljon arra, és szerettem is volna tudni, hogy a tanácson belül van-e akár csak egy olyan tagállam, aki odáll és azt nyilatkozza, hogy a több éves pénzügyi keretben tervezett csökkentéssel, amit a fejlesztési politikára is szánnak, gyakorlatilag skandallum az Európai Unió számára. Ha mi viseljük a felelősséget, hogy az unión kívüli országokban mi történik, és azt mondjuk, hogy katasztrófa védelemre nem szánunk a jövőben ennyit, és más intézkedésekre sem, és összességében csökkentjük a fejlesztési segélyeket 7 milliárdra, akkor ez egyszerűen szégyen számunkra. Köszönöm. Köszönöm, Cémer asszony. A függetlenek nevigen Wagner Zsuzsa kapja meg a szót. Frau Merkel, Frau Bundeskanzlerin. Szóza szóval Wagner. Merkel asszony, asszony, köszönöm először is a látogatását. Nem felejtette el, ne felejtse el, hogy ez az épület, amelyben vagyunk, az európai demokrácia otthona. A kérdésem önnek a következő. A Szövetségi Bíróság az Európai Bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította. Azt szeretném ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy a szövetségi köztársaság mit kíván ez ügyben tenni. Bitte, Frau Merkel. Ja, ich möchte mich, hab mich nur beim Nos, elősz, megkérdeztem, hogy mennyi időm van az elnöktől, de úgy látszik egyszerűbb dolgom van, én mondhatom. Először is József Daul kérdésére válaszolok először. Úgy gondolom, hogy sok közös pontunk van, de az eurózóna költségvetésére kérdezett sokan, kérdeztek sokan rá. Úgy gondolom, hogy Igazából azt szeretném, hogyha minden Európai tagállam, Uniós tagállam az eurozóna része lenne, így is tervezték. Ha akkor azt mondták volna, hogy 15-20 év múlva esetleg el kell, hogy fogadjuk, hogy nem lesz mindenki ennek a tagja, akkor egészen más kérdéseket vetettek volna fel. Másként alakult a helyzet, és ezt most el kell, ezzel együtt kell élnünk. De ez azt is jelenti, hogy bizonyos mértékű kötelezettségeket nem szabad minden, vagy nem fogunk tudni minden ország számára előírni. Bizonyos országok több szabadságjogot akarnak, de mégis úgy gondolom, hogy az, hogy közös valutánk legyen, lehessen, ahhoz több, magasabb szintű kötelezettséget kell, hogy magunkra vállaljunk, de örülök, hogyha vállalják, de nem erősíthetek semmit sem, e-, erőltethetek senkire semmit rá. Egyrészt tehát kötelezettségvállalásra van szükség, másrészt pedig látom azt is, hogy bizonyos feladatokat azokban az országokban, amelyek jelenleg a költségvetési konszolidációval kell, hogy foglalkozzanak, bizonyos időn belül, belátható időn belül ezt nem fogják tudni elérni. Meggyőződésem például az, hogyha az ifjúsági munkanélküliséget le akarjuk küzdeni, akkor ahhoz jól képzett fiatalokra van szükség. Spanyolország, Portugália számára egy szakképzési rendszert kell kiépíteni, de a következő időben ezt eh, bekelások nem tudják megtenni. De nem lehet mégsem kötelező feladatként Sport, eh, Spanyolországnak, Portugáliának ezt előírni, anélkül, hogy megmondanám, hogy honnan finanszírozzák nekünk. Én, én nem hiszem, hogy mind a 27 tagállam most elfogadja azt, hogy rögtön ezeket a feladatokat el kell végezni. Mindenkinek Európában szüksége van ilyen szakképzési rendszerre, de nem mindenki lesz kész arra, hogy eh, ehhez európai pénzeket fogadjon. Éppen ezért először az euró összetartását kell, hogy biztosítsuk, mert ez mindannyiunknak fontos, és e, erre vonatkozó kötelezettségeket kell, hogy megköveteljünk, és tudom, hogy 27 egyszerre nem fogja ezt vállalni. Ha minden azonban majd egyszer működni fog, egyszer majd mindenki, vagy majdnem mindenki az euróvezet, az eurótérség része lesz, akkor a strukturális alapok, kohéziós alapok, talán egy jobb forráskiosztás révén magasabb kötelezettségvállalásokat is elérünk. De nincs időnk az euróval, a nemzetközi környezet nem ad hónapokat, hát, hát éveket meg pláne nem, hogy ezeket elintézzük. Második dolog, Svoboda úr. Hallottam, amit mondott, és úgy gondolom, hogy egyet is értünk abban, hogy az 50%-os ifjúsági munkanélküliség bizonyos tagállamokban nem csak hogy szörnyű, hanem tulajdonképpen Európa Európa szempontjából ez méltatlan. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ez megszűnjön. Amikor én hivatalba léptem, akkor több mint 5 millió munkanélküli volt Németországban, és az egyik oka annak, hogy engem megválasztottak, pontosan az volt, hogy a piros, zöld, tehát a szocialista zöld koalíció bizonyos rétegek számára előnyöket biztosította. Az ellenzékén természetesen öm, akkoriban öm, sok mindent támogattunk, csökkentették a, a szociális juttatásokat vitattunk, vitatkoztunk a nyugdíjreformokról, a nyugdíjkorhatár csökkentésről. Egyetlen egy német párt sem kapott sok mindent, ami jó lett volna, de öt évet várni kellett, hogy egyáltalán a hatásokat érvényez, érzékelessük. Most egy milliónál kevesebb a munkanélküli, munkanélküliek száma, elviselhető a költségvetési helyzet. Hogyha Európára kivetítem ezt ki, és csak azt mondom, hogy egyetlen egy vak megtakarítási politika van, és hogyha úgy tennénk, mintha nem lenne az, az országokban a, a strukturális változásokra szüksége, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy akkor lennénk szakszervezet és munkavállaló ellenes Európában. Nagyon sajnálom, hogy ezt mondom, de határozottan állítom. Görögország bajban van. Akkor, akkor került bajba, amikor 15%-os volt a deficit, akkor nem volt trojka, nem volt senki, nem adott senki előírásokat, a deficit 20, 15%-os volt, és a nemzetközi beruházók úgy döntöttek, hogy nem adnak már Görögországnak hitelt. Ez volt a kiinduló pont. Ha pedig így folytatjuk, hogy a görögöknek csak azt mondjuk, hogy nagyon nagyon rossz, ahogy nálatok van, igen, rossz, de, rossz, de de nem változik semmi. Nem, igenis meg kell mondani azt is, hogy nem lehet minden évben sztrájkolni akkor, amikor privatizációra kerülne sor. Nem lehet sztrájkolni akkor, amikor meg fel akarják emelni a vasúti jegyeket, hogy ki lehessen abból fizetni a foglalkoztatokat. Nehogy nincs az rendben, hogyha a, olyan adórendszert, ha van egy adórendszer, de nem fizet senki adót, hogyha Európa nem képes arra, hogy barátságosan, barátságosan ezt megmondja, mint hogy, és úgy tegye, hogyha mindez földön kívüliektől származna, ha csak ezt tudja tenni, akkor Európa nem marad meg. A világ lakosságának 9%-át adjuk, és a világ bruttó termékének 25%-át adjuk, és a világ szociális kiadásainak 50%-át mi fizetjük ki. Hogyha úgy gondoljuk, hogy mindezt strukturális reformok nélkül tovább vihetjük, hogyha úgy gondoljuk, hogy a teljesen átjárhatatlan munkaerőpiacokkal tovább tudunk lépni, akkor, akkor valóban nem lesz a fiataloknak munkahelye. Éppen ezért német tapasztalatok alapján azt mondom, hogy amit eddig tettünk, az helyes volt. A szociális partnerség ebben az időben, nagyon, ebben az időszakban sokat segített nekünk. De hogyha kellett, akkor a szakszervezeteink a mai napig mindig is fenntartások vannak például a nyugdíjkorhatár emelése ellen, de be elfogadták azt, hogy a politikának ilyen döntést meg kellett hoznia. Én ezért azt kérem, hogy ahol Európának változnia kell, ahol túl messze nyújtózkodtunk, ahol nem nézzük, hogy mivel zajlik a világ többi részén, a világ gazdasági növekedésének 90%-a Európán kívül van. Hogyha egyszerűen lecsopjuk ezelőtt a szemünket, akkor tulajdonképpen a jövő jólétét nem tudjuk biztosítani. Verhofstadt úr természetesen hiányzik az állami autoritás, ez ne, nem kérdés. De már az alkotmányos szerződésben is megbuktunk. Mi lenne akkor? Elvető, elveszítettük Franciaországban, Hollandiában a népszavazást, meg másutt is. Nekünk Európa lakosságát magunkkal kell tudni vinni az erőteljesebb közösség felé, az összetartás felé az úton. Nem mondhatjuk azt, hogy a, ha négy országot nem sikerül, vagy hogyha négy ország Európában bajban van, akkor hagyjuk, hogy az euró szétpukkanjon. Nem. Mi lesz akkor? mi lesz akkor, ö, ö, mi volt, amikor az euró bevezetésénél, euró bevezetés, az eurót bevezetik, akkor a, a kamatok alacsonyabb szinten állapodtak meg, és néhány országban valóban rosszabb lett a helyzet. A feladatunk az az, hogy mindenki számára közös erővel jobb legyen a helyzet, és biztos vagyok abban, hogy valóban a bizottság, és támogatom azt, hogy a bizottság egyfajta európai kormányzat legyen, és a tanács pedig egyfajta európai ö, kamara az, és igazából nem is tudom, hogy ez nem rövid távú cél, de ma meg kell építsük megfelelő betonozással az alapokat, azért, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni. Frau Harms gesagt. kapcsolatban is tudom, hogy ön is tudják azért otthonról, hogy egyoldalú megszorítási politikát nem folytatunk. Azok az országok, amelyeknek programja van, akár a Trojka révén azok a strukturális reformokkal sokkal nehezebben boldogulnak, mint a megtakarításokkal. Helyenként olyan megszorításokat, olyan takarékossági intézkedéseket foganatosítanak, amelyeket jobb foglalkoztatási intézkedésekkel ki lehetne váltani. És akkor engedjenek meg egy szót Nagy-Britanniával kapcsolatban. Én erős Nagy-Britanniát szeretnék az Európai Unión belül, hogy egészen világosan fogalmazzak. Németországból jövök, de Nagy-Britannia ott volt, amikor a nemzeti szocializmus alól felszabadultunk. Úgyhogy el sem tudom képzelni, hiszen brit katonák még most is ott vannak Németországban, nem tudom elképzelni, hogy Nagy-Britannia ne legyen Európa része. És azt gondolom, hogy Nagy-Britannia számára is jó az, hogyha az Unióhoz tartozik. 7 milliárd a föld lakossága, nem hiszem, hogy jó lenne a Nagy-Britannia számára, hogyha valahol egyedül lenne. Úgy itt a helye az unión belül, egy jó partnerünk, ezért is utazom ma Londonba, és újra és újra, ennek a nagyon szép szigetnek a lakosságaid, arra fogom <laughs> emlékeztetni, hogy lehetnek boldogok egy szigeten, de ebben a világban nem lehetnek önmagukban boldogak. 500 millióan élünk itt, a szólásszabadság, médiaszabadság, vallásszabadság és utazás szabadsága az egyik nagy vívmányunk nagyon sok helyen a világban, ez nincs így, úgyhogy erre legyünk büszkék. Cimmer asszonynak mondom a következőt, szépen fogalmazott, hogy a Wind of Change, a változás szele eh, hozta el 1989-ben a különböző szabadságokat, és talán a szocializmusban nem ismerték föl, hogy a szociális és személyes eh, szabadságok összetartoznak. Ez helyes megállapítás, mindkettő. De tudod, a szocializmusban azt sem vették észre, hogy a, az észszerű emberi politizálás ellen nem érdemes föllépni. Ezt nem ismerte föl az akkori rendszer, és ezért a kreativitás teljesen elsikkadt az akkori rendszerben. Hogyha ma beszélünk a szociális jogokról, és van, aki csak az elosztást érzi fontosnak, miközben mások a pénznek az előteremtéseért. Hát ez a fajta munka megosztás azért nem működik. Valakinek vállalkozni kell, valakinek dolgozni kell, és valakinek nyilván adót is kell fizetni. Ezért van szükségünk a KKV-kre és a nagyvállalatokra is. Hogyha valamit sikerült kidolgozni, ha van valamit szétosztani, akkor azt szét is lehet osztani, de ehhez először, mint ahogyan mondtam, dolgozni kell. Tehát ezt meg kell teremteni, amit utána szétosztunk. 5%-os határ, küszöb, bejutási küszöb, parlamenti bejutási küszöb. Nyilván nem vagyunk feljogosultak arra, hogy a, az alkotmánybírásságunk ítéleteit felülbíráljuk, ezekkel együtt kell élnünk. Még nem tudjuk pontosan, hogy ebből mit vonjunk le. A német Bundestag majd állást foglal az ítélettel kapcsolatban. Lehet esetleg megpróbálni a 3%-kal, de hogyha ezzel megint elbukunk, akkor ez sem a helyes irány. Nem lenne ez vezető Elnök, valóban a német kancellár asszony sem kritizálhatja a Német Alkotmánybíróságnak a döntését. Az Európai Parlament elnök azonban teheti ezt, nem volt helyes az Alkotmánybíróságnak az ítélete, hiszen az Európai Parlamentet egyszerűen nem hozza helyzetbe, és beleszól a jogaiba. No, azt javasolnám, hogy akkor visszafelé kezdjük, és Szoza Wagner képviselő kap először szólt. Kancellár asszony, nagyon szépen köszönöm ezt az igaz, igazán részletes választ. Hát nagyon jól gazdálkodik az idővel. Köszönöm szépen. Farázs úr. Out of the EU or not, Chancellor. Um, it's a very different Europe. Ez egy nagyon nehéz, ez egy más Európai Unió. A 17 euró vezeti ország, egész másképp mozog, és minden javaslat, amit ön elmond, Cameron úr ezekre mind nemet kell, hogy mondjon. Hát hol fogjuk találni magunkat egy hamupipőke államban, hiszen nagy döntéseket hoznak egységes piac érdekében, amire emlékeztetett is, de hát az parlament Egyesült Királyságbeli tagja is tudnak majd szavazni, amikor az euróvezetre vonatkozó döntések nem az egységes piacot fogják dönteni. Értem, amit mond, de tényleg egy illogikus helyzetben találjuk magunkat, tehát vagy teljesen benne kell, hogy legyen nagy británia vagy teljesen kint kell lennie. Lehet, hogy Cameron úr egyet fog majd önnel érteni, de a német, vagy a brit nép egész másképp látják ezt a helyzetet. Cimerasszony? Nagyon röviden két pontot szeretnék említeni. Gazdaság az egyik. Gazdaságpolitika, mint annak az alapja, hogy valamit szétosszunk, és a szociális jogok is érvényesüljenek. Egyetértek ezzel. Ugyanakkor a megszorítás alapján a következő 15-20 évben azokban az országokban, amelyeket leginkább érintett a válság, nem lesz lehetőség gazdasági szempontból fenntartható struktúrákat teremteni. Szerettem volna hallani öntől, hogy ilyen megszorítási politika mellett az Európai Uniónak a fenntarthatósági stratégiája egyáltalán megvalósítható-e, hogy szociális és környezetvédelmi szempontból működjék. Második pont. Beszélt az előzőkben arról, hogy az Európai Parlament az ön számára nagyon fontos partner a válság leküzdésében. Azt kérdezem akkor, hogy a fiskális paktum miért jött úgy létre, ahogyan létrejött, amikor már most teljesen egyértelmű, hogy a fiskális szerződés két ponton nem összeegyeztethető a szerződéssel. Európai szinten soha nem hoztunk bizonyos kérdésekben döntést, és a bizottság általi döntést akkor ki fogja nyomon kísérni, hogyha a parlamentet kizárják a hozzászólásból. Lehet, hogy január 1-én a fiskális paktum életbe lép, azonban az Európai Bizottság alatt mostani formájában nem fog tudni működni. Hogy akarja ezt az ellentmondást feloldani? Köszönöm. Kellenen úr kap szót. Kancellár asszony, szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött ma. Nagyon érdekes vita volt sok politikai retorikát hallottunk, gazdasági valóságról nem sokan, vagy sokan nem arról számoltak be, de hát ehhez megszoktuk. aki emlék, 14 eh, millió ember halála a Szovjetunióban és máshol, a nagy októberi szocialista forradalomra is emlékeztettek minket. A kancellár hogy ma este találkozik a miniszterelnökömmel, a EU-t azt kérik sokan, hogy ugyanolyan költségvetési szabályokat alkalmazom, mint a tagállamok. David Cameron bizonyára majd támogatja ezt a helyzetet. Sajnálatos, hogy a CDU képviselők ugye majd az ön pozícióját nem biztos, hogy támogatni fogják, 136 millió eurót elköltöttünk egy szükségtelen múzeumra itt Brüsszelben, hát ez például pazarlás a jelenlegi gazdasági klímában. Azzal egyet tudunk érteni, hogy a kormányok, helyi hatóságok, az üzleti élet, a családok, kevesebb pénzzel kell, hogy tovább légyenek. Az EU-nak is ugyanezt kell megtennie, és mindent meg kell tennie, hogy csökkentse a költségvetést. Nincs szükségünk jobb költségvetésre, nagyobb költségvetésre, jobban kell, ha felhasználunk a pénzt. Remélem, hogy David Cameron na, majd egyet tudnak érteni azzal, hogy költségvetési szigorra van szükség az Európai Unióban. Ahogy elhangzott, még a brit né, Labour Party is csökkentést akar, ahogy Szabadon emlékeztet minket az EU költségvetés, hogyha évről évre növekszik, és ugyanakkor szigorú intézkedéseket kell hozni, sok tagállamban csökkentése kerül sor, nagyon lényeges közszolgáltatási szektorokban, hát ez fenntarthatatlan, és remélem, hogy David Cameronnal ma este megállapodásra tudnak jutni. Köszönjük szépen, most Harms asszony kap szót. Szeretném megjegyezni azt, hogy az Egyesült Királyság számomra nem állam, hanem egy olyan ország, egy olyan vidék, amelynek eh, jelentős belső reformokra van szükség. Üdvözlöm David Cameront, Libent is, és nem hiszem, hogy képesek lesznek arra, hogy Európa ellenes hozzáállással országokat egészséges kurzusra állítsák. Másodszorban pedig holnap Görögországba utazom, és ezért eh, az aktuális helyzettel foglalkoztam. Úgy gondolom, végre el kell ismerni azt, hogy reformpróbálkozásaiknak a végére értek. Felezték a nyugdíjakat, csökkentették a béreket, mint Németországban. A Harc 4 idején is elképzelhetetlen lett volna olyan mértékben puszta takarékossági politikát végeznek a német előírásra is, és olyan időben, amikor a lehető legrosszabb világgazdasági válság közepében vannak. Ez katasztrófához vezet. Ennek, ezt végre el kell ismerni, és Merkel asszony, hogyha a görögök nem, nem lehet rávenni őket arra, hogy tartsák magukat a tisztességes feltételekhez, akkor a többi, vagy a rendes feltételekhez akkor a többi ország sem esetében is lehetetlen lesz ez. Gyalázat szerintem az, hogy Németország és német más, még gazdag ország kísérletezik az Európai Unió összetartásával és csak akkor korrigálja ezt, hogyha a válság otthon a saját náluk is végre meg, vagy megérkezik. Ez már látszik, de ez így nem elfogadható. Ez a fajta kurzus, ami szerint mindig először a tagállamokban legyenek a reformok, és aztán majd mi valamikor közösen utána megyünk még nagyobb, vagy közösebb gazdasági unióval, valutaunióval, még több közös felelősséggel és döntéssel. Ez tulajdonképpen ez az, ami szétrobbantja ezt az Európai Uniót, szétszakítja. És a tisztességes elemzésekhez az is hozzátartozik, hogy az a kurzus, amelyet önt képvisel, nem, nem lenne tartható akkor, hogyha Trisé úr, közö, időközben pedig Draghi úr ne úgy döntött volna, hogy az egész politikai malöröket az úgynevezett európai felépítési politikával váltaná fel. Végre tisztességes elemzése lenne szükség, és az úgynevezett donorországok blokádját be kell fejezni. Köszönöm szépen, Hánz asszony. úr. Nem hiszem, hogy ne értenénk egyet, ha a hosszú távú témákban a probléma, az időzítés, az egyes lépések időzítése. Ön azt mondja, igen, egyetértek európai kormánya, európai kincstárral, a federális kamerákkal, a parlamentben mindenki egy, ez egyetért ezzel, de erre most van szükség, mert nem oldjuk meg a problémát, az elroválság problémáját, hogyha ezeket a dolgokat nem valósítjuk meg, és a reformokat nem vezetjük be. Hadd adjak egy példát, a, mi is történik ma, a megszorító intézkedések fele, én nem vagyok a megszorítások ellen Dél-Európában, úgy gondolom, hogy szükséges a hosszú távú növekedés értelmében, de a fele ennek a megszorítási eredménynek arra megy el, hogy magas kamatokat kell fizetni Európán kívül mi történik a német adófizetők pénzével? Magas kamatokat kell fizetni ki belük az Európán kívüli kötvény tulajdonosok számára. Ez a valóság, ez az igazság ma. És ezt intelligens módon meg lehet oldani. Persze Belgiumból nem. Az önök gazdasági tanácsadóitól származik a megoldás. Az adósságot 60% fölötti adósságot közössé kell tenni, és így ezek az országok, akik részt vesznek ebben, kötelezettek lesznek arra, hogy csökkentsék az államadóságukat. Vagyis egy valós fiskális fegyelemre van szükség, és az önök tanácsadói ezt mondják, hogy Spanyolország, Olaszország esetében erre van szükség, így lehet megoldani a problémát. Ez a kérdésem. Miért nem tesszük ezt meg? intelligens módon meg tudnánk oldani ezt a válságát rövid távon, és mondhatok egy dolgot önnek, Merkel asszony, a parlament állásfoglalat ebben a témában. Egyeztetünk a tanácsal a kettes csomagról, ugye a hatos csomag következő lépése, és a parlament állásfoglalása az, hogyha nincs megállapodás, hogyha nincs új válságkezelő alap az új csomagban. Köszönjük szépen, most pedig Szoboda úr kap szót. Fizikusként fogok önhöz szólni, asszony, mert minden különbözőség mellett, amit a Hartz reforma kapcsolatban érzünk, nem lehet összehasonlítani az akkori helyzetet a mai helyzettel, amikor Portugáliától és Spanyolországtól és Írországtól dolgokat követelnek. Nem lehet ezeket összehasonlítani. A másik dolog, mindazok a pontok, amelyeket felsorolt, strukturális reformokkal kapcsolatban is egyetértek, de mást teszünk, máshol fejtünk ki nyomást, és más dolgok zajlanak. Számos év eltelt, főleg Görögországra gondolva, amikor egyszerűen eltűntek a felelősök. Annak idején kellett volna az adó elől menekülőket elkapni. Úgyhogy ezért gondolom, hogy itt ezt a politikát módosítani kell. Utolsó dolog, amiben egyetértünk. Nagy-Britániával kapcsolatban elmondta, és én is úgy vélem, hogy Nagy-Britannia igenis Európában kell, hogy maradjon, itt van a helye. Lehet, hogy többször kéne elmenni a londoni Citybe. Gyakorlatilag persze a populisták, farás képviselő mind-mind mennének már el, és a lakosságban is egy kicsit divatja van annak, hogy itt szidjuk Európát, de a többség azért nem rendelkezik rossz véleménnyel Európáról. Nem a politikai funkcionárisok, mint Nigel Farage, az, akire itt elsősorban gondolok, akik politikai tőkét kovácsolnak. Utolsó dolog, ami a büdzsét illeti. Tényleg szükségünk van a nagyobb költségvetésre, és lehet, hogy ezzel kapcsolatban szólhatna pár szót Cameronnak, de hát a, a britek sokat tettek azért, hogy meglegyen a bővítés itt Európában hogyha lengyelekről beszéltünk, gondoljanak csak a lengyel külügyminiszter szavaira, bent vagytok, akkor most már nem kell nektek pénz. Ez nem fair. Én is harcosa voltam a bővítésnek, és azt mondom, hogy azok az országok, amelyeknek szükségük van forrásokra, azoknak rendelkezésére kell ezt bocsátani, mert nem méltányosan nem így járunk el. Tehát ha méltányos háztat, költségvetésért szállunk itt harcba, akkor legyünk erősek, és hogyha a büdzsét elutasítják, hogyha masszív csökkentésekre kerül sor, mi azért fogunk harcolni, hogy észszerű, realisztikus, de növekedés orientált költségvetésünk legyen Európában. Itt a parlamentben azt hiszem, hogy emellett vagyunk eltökéltek, és bízunk abban, hogy ön is támogat bennünket ebben. Köszönöm. Dól kollega. Magyar... Szeretnék visszatérni Farázs úr békés vállás gondolatára, de ne felejtjük el, hogy a 26 gyerek felügyeletét is meg kell oldani, mert nem biztos, hogy Farázs úr vállalná a gyerek felügyeletet és a gyerekek eltalást. Úgyhogy békés válságról beszélni kell, de a gyerekekkel is foglalkoznunk kell, és a britek gyermekeivel is foglalkozni kell. Merkel asszony igazabban az európai költségvetése kapcsolatban lépni kell. Nagyon jól fogalmazott, nem fogjuk megtiltani azoknak az országoknak, amelyek az eurót el akarják fogadni, be akarják vezetni, hogy továbbra dolgozzanak ezen, ezen a szolidaritáson. Ezzel teljesen egyetértek önnel. A szolidaritással kapcsolatban van egy újabb javaslatom, a brit check, ahogy a barátom Szóvoda úr említette, hát ezt a szolidaritásra kell felhasználni. Nem szabad ezt eljuttatnunk, hogyha komoly a költségvetés, és úgy gondolom, hogy 96%-a a pénznek befektetésként visszatér az országokban, és 3% a csalás szintje, hogy megnézzük, hogy melyik országban lehet a legjobban felhasználni a pénzt. Az a döntés, ami történt, Kalanán úr, többséggel történt meg, az Európai Parlament többsége döntött a költségvetés felhasználásáról, és ezért felelősséggel tartozunk. Merkel asszony, szeretnék megkérdezni egy dolgot. A kutatás és innovációs politikával kapcsolatban. Ma délelőtt a frakcióban nagy vita volt erről. Mindennyian beszélünk a kutatási innovációs politikáról, de hol van az európai kutatás, amit támogatnunk kell? Hol van az innovációs politika, amit támogatnunk kell? Gyorsan ki kell ezeket alakítani, és saját kezdeményezési jelentésekkel kell, hogy ezt támogassuk, azért mert a válságkezeléshez és a munkahelyteremtéshez ezekre szükségünk van. Itt is a tanácssal egyeztetni kell azért, hogy gyorsan kilépjünk. Ön öt évet mondott egy súlyos válság esetében. Én azt mondom, hogy még gyorsabban lépni tudunk, hogyha ott lépünk fel, ahol erre konkrétan szükség van. Bitte, Frau Merkel. Merkel asszony. Äh, kurz auf wenige Sachen eingehen. Néhány dologra térek ki röviden. Címerasszony, ami a fiskális szerződés jogalapja. Szeretnénk, hogyha ez az európai szerződések keretében lehetne, vagy egy tagállam nem akarta, vagy csak bizonyos feltételek mellett, amellett, hogy más szerződéses módosítások legyenek a pénzpiaci szabályozásban. Például olyat, amit én nem tartottam helyesnek, és a legtöbben nem tartottak helyesnek, hogy éppen ezért jogalapként egy kormányközi egyezményt választottunk, de egyértelműen kimondtunk, hogy öt éven belül ezt az európai szerződésekbe szeretnénk integrálni, nem új, konkrét, új pillért kiépíteni. Tehát a tanács jogi szolgálata pedig azt mondta, hogy a egy lehetséges megoldás a szervek közti kölcsönzés. Jó lenne éppen ezért intézmények közti kölcsönzés. Úgy gondolom, hogy ez jó lenne, nem kellene túlépítkeznünk magunkkal intézményileg. Úgy gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy nagyon gyorsan vizessük ezt át a szerződésekbe, hanem az, hogy alaposan. Úgy gondolom valóban, hogy a görög emberek nagyon sokat áldoznak. Vannak Görögországban áldozatok, gazdagok, de azok mind elhaz, elhagyták már az országot. Maguk mögött tudnak mindent, és az áldozatokat most azoknak kell hozni, akiknek nincs vagyona. Mégis a felelősség miatt mondom azt, hogy a görög államaparátus mégiscsak túl nagy. Részben a nyugdíjak a reformok előtt sokkal gyorsabban emelkedtek, mint más országokban Európában. Portugáliával, ha összehasonlítjuk, ezt szoktuk tenni, akkor az IBF-el is mondta, hogy sok olyan helyzet volt, ami sokkal jobb volt Görögországban, a gazdasági erő például a balti országokról nem is beszélve, amelyek hihetetlen módon reformálták meg az országot, és megint a növekedési kurzusra tudtak ráállni. Részben a globális pénzügyi válság közepette eh, Litvánia, Letország és Észtország őrületes reformokat hajtottak végre, és ma megint nagyon jó gazdasági eredményeik vannak. Nem szabad. És természetesen a kollégákkal gyakran találkozom, és a szlovák kollégákkal például a, a, a szociáldemokratával mindig meg beszélni azt, hogy mi van a görög reformprogrammal nem, nem úgy van, hogy itt Európában mi az új tagállamok, akik nagyon nagy áldozatokat hoztak, azoknak ne tudnák, hogy mi szükséges és mi nem, meg is mondjuk nekik. Giefer Hofstadtnak két dolgot mondanék. Nyugi, nem kell izgulni. Az, hogy mi itt vitatkozunk, az azt mutatja, hogy az Európa politika már szinte belpolitika. Legalább olyan szép ez, mint otthon a parlamentben, és ez szerintem fantasztikus. Nem vagyunk mindig, ott sem vagyunk mindig ugyanazon a véleményen mindenkivel, ez majdnem olyan, jó. Ismerik a német szociáldemokratákat, ugye Svoboda úr? Gabrielő legalább úgy beszél, mint ön. Lát kancellárasszony jó, nem a CDU-val való viszonyukat illeti. Viccet félretéve Ferhofstadt úr a következőt mondjam el. A, az európai jogi alapok úgy gondolom a, azt jelentik, hogy szerződés módosításra lenne szükség. Egyetlen sem, egyetlen egy olyan országnak sincs esélye az adósságainak visszafizetésére, amelynek óriási adósságai vannak. Először le kell vinni a deficitet, és utána gondolhatom csak bármire. Ha azt mondja, hogy nincsen a kettős csomag az adósság csomaggal, nos, hogyha ez a véleménye, akkor nem, ez nem jó a kompromisszum alapjául, de tudomásul veszem a véleményét. Svoboda úr, igazat adok önnek. Nagy-Britannia mindig is támogatta a bővítést, és aki az EU-t bővíteni akarja, az az Európai Unió koherenciáját is vállalja. Pillanatnyilag az euróval kapcsolatban válságban vagyunk, de válságban vagyunk akkor is, hogyha az európai gazdasági erő a nem euró tagállamokkal együtt nem tud szorosabbá válni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a korábban mindig jól csináltuk a strukturális és kohéziós alapokat, mindig ott használtuk, ahol ezeket a célokat, rugalmasságot is biztosítottuk, és megtanultuk ezt, hogy a strukturális alapok költése például sokkal rugalmasabb, ifjúsági munkanélküliség ellen, stb. stb. a KKV-kkal kapcsolatban. Nagyon sokat tanultunk ebből. Kedves József Daul, Németország valóban Németország volt az, amely Franciaországgal együtt javasolta, hogy legyen ez a költségvetési csúcs, és ne várjunk. Mert éppen Európa érzéke, vagy az, hogy Európát hogyan látja a világ, ebből a szempontból nagyon fontos, hogy elfogadjuk a költségvetést. Hogyha majd olyan szakaszba megyünk, hogy nem tudjuk, hogy ki lesz, ha elérjük azt, hogy esetleg 2014-re nem tudná senki, hogy ki akarna itt beruházni, nem csak Európában, nem csak az eurótagállamokban, hanem másokban is, akkor a strukturális és kohéziós alapok is veszélybe kerülnek, és akkor nagyon-nagyon rossz jelzést küldenénk a kutatáspolitikával kapcsolatban. Természetesen az Európai Kutatási Tanács elnökével is tanácskoztunk erről, és úgy gondolom, hogy a költségvetésnek valóban modernebb formájúnak kell lenni. Másrészt azt is mondom, hogyha minden évben 40%-kal kellene növelni az intát, vagy mást, akkor hát végül is előbb-utóbb azt kell mondjuk, hogy kész, ennyi. Nem akarom most, nem itt most, csak mondom, hogy tehát nem, nem ez az üzenet, ne értsenek félre, csak azt mondom, hogy arra is kell figyelni, hogy hogyan tudjuk a forrásainkat észszerűen elkölteni. És nagyon szépen köszönöm ezt az igen élénk délutánt. Köszönjük szépen mi is, Merkel asszony. Hölgyeim és uraim, Kancellár asszony, köszönöm. Végül pedig, ha lehet, három apró gondolat először is. A az elnökök nyit konferenciájának sokkal nagyobb volt a látogatottsága, mint egy átlagos plenáris ülésnek, úgyhogy ezen gondolkodjanak el. A második. Megállapítom Merkel asszony azt, persze, amikor az itát most éppen nem, nem akartam az itát megszüntetni, szól Merkel asszony. Tehát a második dolog. Merkel asszony, ezt szeretném határozottan a e ház elnökeként, köszönetként elmondani, hogy ön nagyon fontos mondatot mondott. Mind a mellett, ami az Európa, minden, ami európai szinten történik, önnek a tanács fontos tagjaként az Európai Parlament partner és európai szinten az európai legitimitás biztosítója. Köszönöm, hogy ezt mondta, és remélem, hogy az Európai Tanács egyértelmű véleménye lenne ez, tudom, hogy önnek jelentős hatása van a tanácsra, úgyhogy csak bátorítom önt arra, hogy álljon ki ott is, és ezt is mondja. A költségvetéssel kapcsolatban Lettországot említette, Ombrovszki miniszterelnök úr e teremben, ha jól tudom, az EPP frakciónak egy beszédet mondott, amelyben Dombrovskis úr beszélt arról, hogy milyen óriási áldozatokat hozott országa az eurozóna tagságért. Azt is elmondta, hogy ha az Európai Unió válasza népemnek minden áldozatokat követően az lenne, hogy ezért úgy alakítjuk át a költségvetést, hogy nem kap az ország kohéziós támogatásokat, akkor, ahogy Ficó is mondta, pontosan a szolidaritás hiányát lenne, és ez az EU támogatásának végét jelenteni. Nem csak milliárdokról is van itt szó, hanem az Európában meg, meg kell, hogy legyen az európai szolidaritásnak, és erről a szolidaritásról is szó van. Említette Merkel asszony a német e, szociáldemokratákat, és először is mi itt szebbek vagyunk, mint a, a Bundestagban, ezt ön is látja, másrészt pedig mi az európai politikában stabilizáló tényezők vagyunk. Gondolom ezt is elfogadja. Köszönöm én is.